Okay. Jó van, barátaim. Üdvözlök mindenkit Brüsszelben. Elkezdjük a napi rend elfogadásával. Módosítás nélkül mehet így? Köszönöm. Akkor a második napi rendi pont következik. Elnöki közlendők. Tolmácsolás folyik ma minden nyelven, kivéve a máltait a horvátot és a bolgár délután lesz, szerdán délután, mikor a bolgár miniszter itt lesz. Uh, group, lesz 20. Jönnek fordítók, fordító, fordító képzésen résztvevő 21-en Luxemburgból a Digitroditól, akik szerdán vesznek itt, mert az ülésünkön vendégként. november 25 28 ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Aztán már a négyes napi rendnapon tartunk. Beszámolók a folyamatban levő intézményközi egyeztetésekről. A szakbizottságnak visszajelzést adnak a munkaerő kiküldéséről szó irányelv végrehajtásáról, legutóbb volt. Erről szó most erről nincs, ez nincs napi rendem. De este eh, lesz egy ülés, ahol a triológus folytatódik a többi intézménnyel. Ez az ötödik a sorban. Így aztán már az ötödik napi rendi ponthoz jutottunk, majd nem más, mint a munkavállalók védelme, a karcinogén és mutagén anyagoknak való kitettség ellen munkájuk során. Ez a második forduló. Remélem hallották, mert eddig mondtam, de úgyis most jön a java. Tehát most megadom a szót a jelentéstevőnek. Eh, Parancsoljon! Roland úr. Köszönöm, elnök asszony. Valóban itt az irányelv felülvizsgálatának a második adagjáról van szó a rákkeltő és mutagén anyagokkal kapcsolatban. Tehát szeretném megköszönni a kollégáknak a módosítókat, amiket kaptam. Valamivel kevesebb, mint 120 módosító indítvány érkezett. Ezek mind nagyon színvonalasak. Azt gondolom, hogy a bizottság javaslata érdekes, már önmagában is. Már elmondtam ezt is, de szeretném még egyszer kiemelni, hogy fontos az, hogy a bizottság és Marian Tiszen biztos kezdeményezte azt, hogy dolgozzuk át a és mutagén anyagokkal szembeni védelmet, illetve annak szabályait. És ezért ez egy igen fontos téma gyakran beszélek a dinamikáról, ugyanis ez egy hosszabb távú feladat. Az első résszel már végeztünk, a második résszel most foglalkozunk, és a harmadik pedig majd már bejelentésre került, ezért itt állandó átdolgozás fog majd zajlani. Már elmondtam, amikor az első részről beszéltünk, én azt szeretném, hogyha a tudományos adatokra támaszkodnánk, de ezen kívül elsődlegesen fontos az is, hogy a szociális partnerek véleményét is figyelembe vegyük. A szakszervezeti képviselők a legalkalmasabbak arra, hogy tudják, hogy milyen veszélyek leselkednek a munkavállalók egészségére, és hogy mit tehetnek ez ellen az ágazat vállalkozásai. És az első rész esetében próbáltuk az erőteljes ambíciókat összebékíteni a megvalósíthatósággal. És nagyon lényeges, hogy olyan jogszabályokat alkossunk, amelyek betartathatóak és be is tartatják őket. Ami az egyes módosítókat illeti, először is szeretném elmondani, hogy a magas színvonalon kívül igen sok módosító ugyanabba az irányba mutat, ami azt jelenti, hogy jól tudunk ennek alapján majd dolgozni. Vannak, akik szeretnének messzebbre menni és pontosabban fogalmazni, mások ellenkezőleg, de azt gondolom, hogy elég könnyű lesz megtalálni a kompromisszumokat. A legfontosabb vitatott kérdés számunkra az lesz, a dízel gőzök kibocsátása ezzel kapcsolatban is kaptam több módosítót, és mindenki egyetért abban, hogy itt egy fontos problémáról van szó. Itt is vannak véleménykülönbségek, nem mindenki ugyanúgy képzeli el azt, hogy hogyan tudjuk megközelíteni ezt a problémát. Egyesek szeretnének kitettségi értékeket meghatározni nagyon szigorúan, mások pedig úgy gondolják, hogy folytatni kellene a tanulmányozását ennek a kérdésnek, tudományos vizsgálatokat végezni, és így lehetne olyan kötelező limiteket meghatározni. És ismét mások azt javasolják, hogy a már meglévő értékelések alapján dolgozzunk. Ezek igen összetett vizsgálatok voltak. Minden esetre én úgy gondolom, hogy még ha vannak is eltérések a javasolt módszerek között, mégiscsak ugyanabba az irányba mutatnak a törekvések. És nagyon fontosnak tartom ebben a munkában, és ezért beszéltem nemrég az imént a dinamikáról is. Itt egy folyamatos eljárásról van szó, itt nem állunk meg ezzel a második résszel, folytatni fogjuk, ezért nem kell visszafognunk magunkat, ugyanis nem ez az utolsó alkalom, hogy változást érhetünk el, utána is folytatódni fog ez a munka. Holnap tehát számos módosító indítványról fogunk beszélni, és már a héten megkezdhetjük ezzel kapcsolatban a munkát. Fontos lenne, hogy gyorsan haladjunk, mert a harmadik rész is már a nyakunkon van, és fontos lenne, hogy a folyamat lendülete eh, ne akadjon eh, el, és jó lenne, hogyha az első rész eh, ütemét, ütemét tudnánk tartani. És szeretném még elmondani azt, hogy meg vagyok győződve arról, hogy Maritával nagyon jól együtt fogunk tudni működni, és parlamenti képviselőként de a trilógusok szintjén is nagyon jól fogjuk tudni majd elvégezni ezt a munkát. Azt gondolom, hogy néhány kivételtől eltekintve ugyanabban a pozitív szellemiségben tudunk együttműködni. Köszönöm szépen! Thank you, Mr. Roland. Köszönöm, Roland úr. Mindenek előtt szeretném megköszönni önnek a munkát melyet kifejtett. Jó alapot kínál ez a további megbeszélésekhez. Megköszönöm a bizottság javaslatát is. Tovább folytatjuk a munkát mindegyikben. Mint látják az én módosítóimból, amelyeket árnyékelődékén nyitottam be, ezek támogatják Roland úr javaslatait. A magas aromatikus számú szén hidrogénekre vonatkozóan, ezek jó irányban javítják az erre vonatkozó pontok az irányelvet. Általában meg úgy gondolom, hogy tartsuk tiszteletben azt a folyamatot, amelyet az Európai Bizottság javasol, ha csak nincs rá egy nagyon jókunk, hogy ne tegyük ezt. Először a tudományos eredményeket kell megvizsgálni, aztán a szociális partnerek véleményét kell kikérni, ennek alapján tudunk erős alapokon álló javaslatokat kidolgozni, így is dolgoztunk el eddig. Ugyanakkor persze minden javaslat politikai vetülettel is bír, és ez azt jelenti, hogy mélyen föl kell tárni a prioritásokat, meg kell több szempontból is rájuk kérdezni amikor a tudományos a kutatók vagy a szociális partnerek sok esetben arra mutatnak rá, hogy szigorúbb vagy lazább szabályokra van szükség, vagy más anyagokat is fel kell listára, minden ilyen felvetést meg kell hallgassunk. És ezek alapján kell saját döntést hoznunk. Én így látom. A Roland Lártal követett munkamenetet is, és én is igyekeztem ezt követni. Ebben a nagyon fontos jelentésben. És pontosan ezért is támogatom azt, hogy a dízelmotor kibocsátásokra vonatkozóan korlátokat határozó meg, ahogy Roland is javasolta. És a széndiokszid markerekre, valamint a nitrogéndiokszid is marker értékként szerepeljen az új motorok értékelésénél. Ez pedig arra tudományos munkára támaszkodnak ezek a javaslatok, amelyek az egészségügyi kockázatokat mérő ö, skandináv ö, kutatócsoport végzett, illetve egy holland ö, ö, munkabiztonsági vizsgált eredmény, és a dízel anyag kibocsátások vonatkozásában is van tudományos munka, várjuk a publikát, legfősebb publikációkat ebben. Ám annyi mondható, hogy már 2012 óta is a VTO világosan WHO világosan elmutatott arra, hogy a dízel motorok rákeltő hatásúak, és több mint 3 millió európai munkavállaló van kitéve ilyen hatásoknak. Vannak tudományos mérések is erre vonatkozóan, és vannak tagállamok, ahol ennek vonatkozóan le is szabályozták már a dízel kibocsátásnak való kitettséget. Támogatom Roland úr ez irányú munkáját is. Fontos, hogy a munkavállalókat ezektől a hatásoktól is megvédjük. Most van erre lehetőség. Mindezek mellett az is fontos, hogy egymást is meghallgassuk, most az, hogy a konzervatív frakció nevében, mint árnyékelődó kapja meg a szót. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. És én is megköszönöm az előadónknak is természetesen. Folyamatos munka ez, és így azt hiszem, hogy egyre jobban és jobban tudjuk ezt csinálni, ahogy belejövünk. És hát abban biztos vagyok, hogy a bizottsági javaslatban megállapított limitek több évnyi alapos munka eredményei. Itt több vizsgálat volt, fitness check, és így tovább, ahogy ön is mondta, a limitek megállapítására már létezik egy folyamat, ami szigorú és régóta lefektetett, és így tudjuk garantálni, hogy tudományos alapokra alapozva és arányosan állapítsuk meg ezeket a limiteket, hogy ezek mérhetőek legyenek, és egyáltalán a gyakorlatban teljesíthetőek legyenek. Én úgy gondolom, hogy a karcinogének és egyéb veszélyes anyagok miatti halálesetek számának a csökkentése nagyon fontos. És a jó gyakorlatokat is fel kell használni. Például a NEPSZI szociális párbeszéd megállapodás, amely támogatja ennek az irányelvnek a végrehajtását. És ezért nyújtottam be a 43-as és 119-es módosító indítványaimat egyébként. Nagyon fontos, hogy legyenek olyan politikák, amelyek garantálják, hogy lehetőleg mindenfajta kibocsátás a lehető legkisebb legyen. Tehát a vegyi anyag expozíció a lehető legkisebb legyen, az emberek a legminimálisabb mértékben legyenek kitéve ezeknek a veszélyes anyagoknak akár még a jogszabályokban meghatározott taknál alatti szintet is eléri, érjék el, és azért a tagállamok fektessenek be a kutatásba, az innovációba, hogy minél lejjebb lehessen menni, és a lehető tényleg valóban legkisebb mértékben érjék ezek az anyagok az embereket, akár olyan szinten, hogy ne, ne is lehessen mérni a kitettséget a 28-as és a 42-es módosítómat szeretném itt hangsúlyozni. A 27, 30, 40 és 41-es módosítót is támogatom. Szerintem bármilyen fajta módosítás, tehát ahol a határértéket változtatni akarjuk, ugyanolyan szigorú folyamat eredményekkel legyen, mint az eredeti határérték megállapítása. Tehát mindig ugyanazt a folyamatot kell alkalmazni. A frakcióm ebből a feltételezésből kiindulva úgy gondolja, hogy foglalkozási expozíciós határértékeket kell megállapítani a dízel kipocsátásokkal kapcsolatban. Elsorolok néhányat amelyek érintik ezt a témát. 8, 20, 21, 51, 52, 93, 114, 115, 116. Ez a néhány legfontosabb, de vannak még mások is. A bizottság a hatástanulmány 4.2.3-as alfejezetében írt uh, ugyanerről részletesebben. Nagyon meg kellene gondolni, hogy most mennyire erőltetünk a bizonyos módosító indítványokat ebben a második szakaszban. A SCOEL szintén arra a következtetésre jutott, hogy a dolgozók D kitettségére nem lehet egyelőre meghatározni semmifajta értéket, de talán található működőképes megoldást. Mondjuk a parlamenti álláspontba be lehetne venni egy olyan követelményt, hogy a bizottság további munkát végezzen, ugyanúgy, ahogy a korábban még a méreganyagok esetében tettük amelyek a reprodukcióra vannak hatással. És akkor utána visszatérhetnénk a témára. Tehát a frakcióm azt támogatja, hogy ezen az úton induljunk el, és a többi frakció 50-es, 84-es és 86-os módosítóját is támogatjuk. Aztán a policiklikus, aromatikus szénhidrogének, szintén kényes téma. Tudom, hogy ki szeretnék egészíteni a témát és határértékeket megszabni, de ne felejtsék el, hogy vannak aggályok a dolgozók egészségével kapcsolatban. Szerintem további tudományos bizonyítékokra van szükség, a, mielőtt be tudjuk venni E, ezeket az anyagokat a listába. A 9-es, az 59-es és 87-es módosító e, szólítja fel a bizottságot, hogy további munkát végezzen még e tekintetben. Szerintünk az arányosságot és megvalósíthatóságot kell figyelembe venni, mert csak így tudunk hatékony és teljesíthető határértékeket elérni. Megköszönöm én is az előadónak a munkáját, és természetesen az árnyékalóadói ülésen szívesen bocsátkozom részletekbe majd a héten. Köszönöm szépen, McIntyre asszony, mondja az elnök. Kávésamó árnyék előadó úr következik, parancsoljon. Merci beaucoup, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak röviden először is gratulálok az előadónak. Kiváló munkát végzett, nagyon jó platformot hozott része, szerintem hozott létre, szerintem nagyon jól lesz a munka, és könnyű lesz megállapodni. Úgy látom, hogy ez jól működött, úgyhogy gratulálok barátomnak, és megköszönöm, hogy megkönnyítette a mi munkánkat is. Most pedig áttérek spanyolra, hogy egy-két pontot még részletesebben kifejtsek, amelyek a liberális módosítókról szólnak. a spanyolul beszélek. Először is szeretnénk kiemelni, ennek a dossziénak a fontosságát a munkavállalók biztonsága szempontjából. Azok a határértékek, amelyeket itt most meghatározunk, azok nem a környezetvédelmi szempontból születtek. Itt nem a polgárok egészségéről van szó általában, hanem a munkavállalók egészségéről. Korlátoznunk kell azt a kitettséget, amelynek ők eh, ki lesznek téve. És ennek nagyon sok köze van a kitettségi időszakhoz is. De ez nem közvetlenül kapcsolódik a környezetvédelméhez, védelméhez, Ezért fontos, hogy ne késletesük ennek az elfogadását a túlzott ambíciók miatt, és a lehető leghamarabb lépje hatályba ez a szabályozás. És ahogy Roland úr is mondta, a harmadik szakasz már a nyakunkon van. Ami a hatásvizsgálatokat illeti, ezeket nagyon szigorúan kell elvégezni. Amikor jogszabályokat változtatunk meg, annak vannak technikai aspektusai, kitettségi határértékek, és így tovább. És ezek ahhoz vezethetnek, hogy a vállalkozások tervezési folyamatában is egy torzulás történik. Természetesen az egészség prioritást élvez, de biztosaknak kell lennünk abban, hogy a gyógymód többet használ, mint a betegség. Itt tehát figyelembe kell venni Európában a kis és középvállalkozások szövetét, és azt, hogy nekik sokkal nehezebb lesz gyorsan reagálni és alkalmazkodni az új szabályokhoz. Ezért szeretném, hogyha észszerűek lennének a változtatások, és tudjuk, hogy a munkanélküliség is negatívan befolyásolja a munkavállalók egészségét. És fontosnak tartjuk azt is, hogy gyakorlatilag egyetértéssel megállapított tudományos eredmények alapján kell cselekednünk. Csak akkor vehetjük ezeket figyelembe, hogyha itt nincsen vita a tudósok között. És ahogy ezt az elnök asszony is mondta, fontos, hogy erőteljes tudományos támogatottsága legyen eh, ennek eh, a bizottság részéről. És eh, több éves keresés után úgy tűnik, hogy ez a legjobb módja ennek. Ami pedig a dízelt illeti, én nem gondolom, hogy ez lenne az a probléma, ami meg fogja akadályozni, hogy megállapodjunk. Nem ez állja majd útját a megoldásnak. De a társadalmi szereplők között is Időnként hiányzik az egyetértés, az szerint, hogy egy modern vagy egy régi dízelről van szó. Itt nem annyira a tudományos eredmények kerülnek előtérbe, hanem az egyes érdekek, és természetesen ez is érthető. De ezért, ami a dízelmotorokat illeti, jó lenne tökéletes és egyhangulag megállapított tudományos véleményeket kapni. mi lehetőséget látunk a megegyezésre, és arra, hogy egy felhívást küldjünk a bizottságnak, annak érdekében, hogy végezzenek hatásvizsgálatot, és kezelje ezt abszolút prioritásként, és a lehető leghamarabb kerítsen erre sort. Ugyanis, hogyha itt a második szakaszban egy tudományos vizsgálat lesz, akkor el lehet kerülni azt, hogy átpolitizálódjon ez a téma. És ezt nem azért mondom, hogy akadályozzam ezt a folyamatot, hanem nagyon fontos, hogy tudományos bizonyítékok alapján, ne pedig érzelmi alapon döntsünk. És elsősorban is a munkavállalók egészsége a legfontosabb. de mindezt bizonyított tudományos eredmények alapján kell megtenni. És szeretném ismét megköszönni az előadónak és a bizottságnak is, mert ez a téma nem lesz igazából ellentmondásos, erről nem kell majd sokat vitázni. Köszönjük szépen, Kávé Sambon úr. A következő hozzászóló a Gua Engel nevében Patrick Jerik lenne az, de nincs itt, úgyhogy ha senki nincs itt a Gua Engel részéről, akkor a következő előadó jön, ő Karima Deli a zöldek részéről, de ha jól tudom, akkor Jean Lambert fog helyette felszólalni, parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Karima Deli elnézést kért. A közlekedési bizottságot elnök lépem. Engem kért meg, hogy néhány általános meglátást közöljek nem konkrétan a módosítókról fogok tehát részletesen beszélni. Nyilván a kulcsfontosság a számunkra az, hogy a munkavállalók kitettsége a, a munkakörében, és különösen a, a várandós nők, a különböző toxikus anyagoknak és rákeltő anyagoknak való kitettsége összeadódik és kombinálódik összevetve az általános lakosság átlagával. Ez, ez olyan elem, amit többen kiemeltek már ma is. Úgy gondoljuk, hogy, hogy az európai szintek, kitettségi szintek kötelezőek legy, kell, hogy legyenek a legfrissebb tudományos információkra támaszkodva. Ha kell, újra kell vizsgálni tehát ezeket a küszöböket, és nem lehet az egy tagállamban érvényes szintet sem túllépni. Nem lehet, hogy hát egészségügyi dömpinggel visszaélni hogyha egy tagállamban egy bizonyos küszöbértéket elfogadhatnak találnak, nincs arra ok, hogy ezt máshol ne érvényesítsék. A jelentéstevő is elmondta, hogy a dízel motor a listára vétele konszenzusra támasz, kell támaszkodjon, és a, a limitértékek alkalmazását illetően első lépésként nyitálunk a egyeztetés előtt addig, amíg a dízel motort véglegesen ki nem vezetik a felhasználásból, hiszen a Rákutat, a Rákutati Központ véleménye szerint az emberi egészségre való károsodás megmutatott, mint a glifoszát esetében itt is ö, figyelme kell vegyük ezeket az eredményeket a dízelben való jogalkotásunkban. Más frakciók más elemeket, más anyagok tennek fel a listára, amelyekkel kitér az irányelv. Ezeket körében várjuk a vitát, és persze a javasolt küszöbértékek kijelölését. A mérgező anyagok, toxikus anyagok körében az Európai Unió nem tesz eleget, távol van attól, hogy eleget tegyen a munkavállalók érdekeinek. És az Európai Bizottság is késlekedik a e témák felülvizsgálatával. Például vannak olyan munkahelyek, ahol nők a Dupont, Holland, Dupont hollandiai üzemében perek indultak bizonyos anyagok használata tekintetében. Ezekre például nem terjed ki a lista. Azt várjuk az Európai Bizottságtól, hogy reagáljon arra, hogy ők szerintük, szerintük elégséges ütemben foglalkoznak ezzel a témával. A frakcióm úgy gondolja, mint a többi is, hogy várjuk a konstruktív és jó ütemben haladó eszmecserét ebben a rendkívül fontos téma dossziéban hiszen az Európai Unió meg kell védje a munkavállalóit. Köszönöm. Nem látom Laura Aguilárt, aki az FDD-t képviselné. van -e valaki, aki beújt helyette? Nincs. Akkor az ENF következik, Joel Mellen lenne itt, de nincs itt valaki helyette? Nem. Akkor, mivel néhány kérdést intéztek közvetlenül az Európai Bizottsághoz, talán megkérdezhetnénk őket, Stefan Uszent, aki a DG Employment-et képviseli, hogy szólaljon fel, reflektálj ezekre a kérdésekre. Thank you very Köszönöm. Elnök asszony. Tisztelt képviselők. Nagyon rövid lehetek. A legtöbb dolog tűnik elhangzott, nagyon jól értelmezett ez a kérdéskör nyilvánvalóan, és nem kell megismételjem az erre vonatkozóakat. Nagyon örülünk annak, hogy megszületett ez a jelentéstervezet, amely igen jó minőségű, és támaszkodik arra a nagyszerű munkára, ami a CMD vanban már megvalósult e témát illetően. Hadd reagálják néhány felvetésre. Többen utaltak hogy ez egy újra megismétlődő folyamat. Roland úr is beszélt erről, hogy egy folyamatban, egy ugyan rullózó folyamatban levő folyamatos felülvizsgálatokat magában magában foglaló folyamat, várjuk a hatástanulmányokat egyes anyagok értékelésében, ez a folyamat része február végéig, és ezt követően húsvétra tervezünk adni a javaslatainkat. Egyeztettünk a szociális partnerekkel is, a 145-ös, 155-ös cikk alapján, az OMS e vonatkozó cikk alapján, a vonatkozó szakaszokban, munkaszakaszokban, és ennek alapján készítjük elő azokat a jövőbeli módosítókat, amelyek az MDB 4-ben valósulnak meg oka nincs annak, hogy megálljunk ebben, nyilván folytatjuk majd. És hogy Roland úr is jelezte, ez egy nagyon nehézkes munka, ugye a, a tudományos munkák eredményét meg kell várni a szociális partnerek bevonásával, a tanácsadó bizottságban, és más fontos egészségügyi munkavédelmi kérdéseket is, is egyeztetve meg kell találjuk a megfelelő egyensúlyt, de nyilván nem tudunk minden anyagra vonatkozóan egyszerre jogalkotási javaslatokat beterjeszteni. Március elején, április elején új javaslatot dolgozunk ez egyik anyagra vonatkozóan. Ahogy az elnök asszony is kifejtette, követjük a menetrendet, a tudományos eredmények, vizsgálatok eredményei alapján a hatástudományt követően követjük a szociális partnerek eh, eh, általi egyességet. Ez persze egy politikai vita tárgya is, az Európai Bizottság is követi ezt a folyamatot, de nyitva állunk bármilyen kérdés eh, előtt, vagy ha hozzánk kérdéssel fordulnak, vagy a tanács, hogy hogyan tudjuk ezt a politikai folyamatot tovább menedzselni, ahogy az előző szakaszban is sikeresen történt. A retrotoxinok ügyében és a CMDN 1-es eredményét illetően a tanulmány a tervezett ütemben halad, és a döntéstek megfelelően, a CMDN 1-es módosítónak megfelelően reagálunk majd. 2019-ben történik majd egy értékelés. Ez is tehát ütemszerűen halad, és a végén még hadd utaljak. A NEPSZI kérdésére már nagyra értékeljük az árnyék előadó asszony, McIntyre asszony módosítóit. Azért jelezném, hogy van egy olyan módosító, amely utal a NEPSZI megállapodás aláíró feleire, hogy őket kivétel, ők kivételt élveznének a, az irányelv bizonyos elemé alól. Én igazából nem látom, hogy ezt jogilag hogyan lehetne megszervezni tehát a módosítóban javasolt dologban ezt értékelni kell. Ugyanakkor a szociális partnerek által a megállapodások listázása és azoknak erősebb pozíciót biztosít, hogy biztosítsunk, az egy jó javaslat, mert ezek a megállapodások valóban támogathatóak, ám az irányel voltak éppen végrehajtása az, ami számít. És itt a munkavállalók és a munkaadók, vállalatok együtt kell működjenek. És ebben a NEPSZI-hez hasonló megállapodások rendkívül fontosak. A megállapodás persze nagyra értékeljük, de hogy a jogi hatását így fordítsuk le gyakorlatban, az jogilag kérdéses. Aztán nagyon körültökentek legyünk az összes meghatározás ügyében, ha például a pszichotoxikus anyagokról beszélünk, azért pontosan kell tudnunk, mire is hivatkozunk két hét. Bármely anyag vagy molekula, amely arra az irányelvben szerepel, nyilván ezt közvetlenül kiváltható kell legyen a munkadó szempontjából. Tehát ez kellnek megfelelő tudományos vizsgálatok, eredmények, sem pontosan kell fogalmazzunk. Tehát ha új kifejezéseket alkalmazunk az irányelvben, ezek miben létét pontosan kell tudni, ha műszakilag lehetséges, automatikusan ki kell váltani ezeket az anyagokat egy másik anyaggal. Például a kórházi ápolásban, meg egyebekben. Tehát nem elég csak betenni néhány gyógyszer nevét az irányelvbe. A dízzel kapcsolatban a vita nagyon világosan rámutatott ennek miben létére. A bizottságban úgy gondoljuk, hogy nincs elég jogbiztonság ahhoz, hogy pontosan megimlítsük ezt, és azt a folyamatot követjük, amely nem javasolta ezt, de a viták, az itteni viták fényében és a tanácsban folyó viták fényében, amelyeket szorosan nyomon követünk, segíteni segítjük majd a folyamat előmenetét, előmenetelét. Ha van részes kérdésük, arra meg a későbben szívesen válaszolok. Thank you for that, uh, Mr. Köszönöm szépen. Kérdezem az előadót, hogy ki kívánja-e egészíteni valamit. Rólam úr, nem, nem. Most hallottuk is, osztjuk a osztjuk egymás véleményét, tehát egyetértünk abban, hogy mennyire fontos ez, és hogy a dolgozók egészsége a lényeg itt, természetesen ami aztán a vállalkozások egészségére is kihat, ez az első dolog. A második dolog, hogy miért is akarjuk ezt, a harmonizációt, hogy ne legyenek egészségügyi alapon torzulások a piacon, és ezt is mondták, és egyébként a kis és középvállalkozásokkal foglalkozunk, ugye az első szakaszban. Tehát nyilván az ott dolgozók is ugyanolyan védelmet érdemelnek, mint a nagyvállalatoknál dolgozók, de figyelembe kell venni a kis és középvállalkozások adaptációs képességét, és ami pedig a dízel témát illeti, hát nem tudjuk ezt a vitát itt lezárni, ezt folytatni fogjuk. De hát nyilván a helyzet változott. Németországban, Ausztriában, tudjuk, hogy mi történik Hollandiában most, zajlik a gondolkodás, az előrelépés. Az biztos, hogy mindenki elismeri, hogy probléma van, mert veszélyesek ezek a dízelgőzök, gázok, és ezzel foglalkozni kell tehát. Még egy utolsó dolgot szeretnék kiemelni, amelyre ön is utalt erre a megállapodásra. A NEPSZI megállapodás fontos minden olyan kezdeményezés, amelyet a vállalkozások tudnak indítani, és ez egy nagyon jó példa, a NEPSZI is egy nagyon jó példa. A vállalkozásoknak a társadalmi felelőssége kidomborodik itt. Legyenek olyan vállalkozások, akik előre szeretnének lépni, vannak olyanok, akik a jogszabályok előtt kívánnak járni. A vállalkozás társadalmi felelőssége önmagában soha nem lehet, a, nem állhat a jogszabály helyében, ezt azért nyilván értjük segítheti ez a jogszabályozást, erősítheti a jogszabályozást, ösztönözheti a többi vállalatot arra, hogy jobban teljesítsenek, de hát nyilván önmagában nem léphet a jogszabály helyébe, tehát ez nem helyettesítheti a jogalkotást. Én természetesen türelmetlen vagyok, nem a, amiatt, hogy elkezdjük, hanem hogy folytassuk a munkát, amit elkezdtünk már az első szakasszal. Remélem, hogy ugyanilyen lendülettel tudunk, tudjuk majd ezt folytatni. Az első kör az már megvolt, és biztos vagyok benne, hogy sikerül hatékonyabban dolgoznunk, és a lehető legátfogóbb kompromisszumokat tudjuk megtalálni, és így aztán könnyebb lesz a trialógus, és rá tudunk térni majd a harmadik, meg a negyedik szakaszra is mielőbb. Köszönöm szépen, Roland úr, mondja az elnök asszony. Megköszönöm a többieknek is, akik hozzászóltak, részt vettek a vitában. Nagyon világos volt szerintem az időbeosztás, és az, hogy igyekeznünk kell, mert az emberi életek megmentéséről van szó, viszont az Európai Uniós szintről hozunk döntést most, lehetőségünk van döntést hozni ezekkel a javaslatokkal kapcsolatban, és ahogy Úszon úr is említette, 2019 elejéről van szó, tehát hogyha addigra ezt el tudjuk végezni, akkor a szavazóknak, az európaiaknak be tudjuk bizonyítani, hogy az Európai Parlament igenis olyan politikai erő, amely az állampolgárok életére jó hatású jogszabályokat készít, és szerintem ez egy nagyon jó záró, zárszava lenne az Európai Parlamentnek, és ennek a vitának is egyébként. Február 21-22-én kerül ez majd a bizottság elé szavazásra. Most akkor a Hatos napi rendi pontunkra fogunk rátérni. A jó minőségű gyakornoki pozíciókról van szó, és meg is adom a szót. Húha, ha jól látom magamnak, nem mondja az elnök azt, hogy mégsem magamnak. Mindjárt megnézem, hogy milyen sorrendben kell, hogy szót kapjanak az előadók, tehát a tanuló és gyakorlati képzésről van szó. Október 5-én tette közzé a bizottság a javaslatát egy európai keretrendszerről szóló tanácsi ajánlással, amely a színvonalas és eredményes gyakornoki képzést célozza. A New Skills Agenda for Europe következő lépése volt ez a célkitűzés, az az, hogy átfogó kereteket biztosítsanak a tanulószerződéses gyakorlati képzésekre, tehát hogy határozzák meg azt, hogy mit jelent a minősége, mit jelent az eredményes képzés, és az ajánlás e tekintetben a tanulási körülményeket, a munkakörülményeket írja le, és azt, hogy írásos szerződést kötnek, vannak elvárt eredmények, pedagógiai támogatás, fizetés, vagy pedig valami fajta kompenzáció, egészségügyi biztosítás, és szerepelnek itt a, a munka és, munkahelyi egészségi körülmények is, és természetesen a jogalkotói keretek, a szociális partnerek bevonása, mobilitás, karriertanácsadás és minőségbiztosítás. Ezek tehát a főbb szempontok. Ha e, jól tudom, akkor többen is vannak, akik itt érintettek. Körülnézek, hogy kinek adhatom meg a szót közülük. Sógor Csabát látom, és neki át is adom a szót. Thank you. Well Köszönöm. A jól megtervezett tanulószerződéses rendszer nagyon hasznos. Ez előkészíti a fiatalokat a munkaerőpiac követelményeire, és megkönnyíti az átmenetet az oktatásból a munkavilágába. Másodszor ezek értéket teremtenek a munkaadók számára. A munká, munkáltatók jól kiképzett munkavállalókat nyerhetnek ebből. A társadalom szempontjából pedig, a tanulószerződés pedig a magasabb termelékenységet, foglalkoztatást és gazdasági növekedést támogatja. És fontos, hogy azok az országok, ahol a színvonalas tanulószerződések már régóta léteznek, ellenállóbbak a gazdasági válsággal szemben is. Mindez arra vezet, hogy fejleszteni kell a tanulószerződéses rendszereket Európa szerte, és azt gondolom, hogy ebből a tanácsi ajánlásból a lehető legtöbbet kell kihoznunk. Mi itt a parlamentben már jól kezdtük meg a munkát. A titkárság egy nagyon átfogó áttekintést készített a legfontosabb kérdésekről, amelyekkel meg kell küzdenünk. És ennek segítségével megérthetjük, hogy mit jelent, vagy mit kellene jelenteni a színvonalas tanulószerződéseknek Európában. A jelentéstervezetből szeretném kiemelni, az együttműködés megkönnyítését a tagállamok, a szociális partnerek, a képzőintézmények és más érdekelt felek között. Fontos a visszaélések kiszűrése és a színvonal fenntartása, ugyanis a visszaélések megnehezíthetik a tanulószerződéses rendszert. Más korosztályoknak vagy alul reprezentált csoportoknak is meg kell nyitni ezeket a lehetőségeket, és növelni kell a résztvevők számát. És azt gondolom, még további fejlesztésre van itt szükség, és ennek értelmében hozzá is fogok szólni a tervezethez. A jól bevezetett és jól működő rendszerek ellenére, amelyek egyes országokban léteznek, az agregált számok jelentős különbségeket mutatnak az egyes tagállamok között. A legutóbbi Euróbarométer felmérés szerint ebben a témában a részvételi arány 5%-tól, eh, ami Bulgáriában tapasztalható, 53%-ig eh, terjed, ami Ausztriában volt tapasztalható. A tanulószerződéses eh, rendszer ilyen szintű ki nem használása strukturális problémákhoz is vezet. Másodszor a munkaadóknak létfontosságú szerepük van ezeknek a rendszereknek a támogatásában. Ugyanakkor a munkaadók, különösen a KKV-k részvételének a biztosítása kihívást jelent. A kutatások kimutatták, hogy a KKV-k kevésbé hajlandóak általában tanulókat foglalkoztatni. Ezért kellene támogató intézkedéseket hozni, és növelni a tudatosságot a tanulószerződésekkel kapcsolatban. Pénzügyi és nem pénzügyi támogatásban kellene részesíteni a KKV-kat, és csökkenteni a bürokráciát. A harmadszor a komparatív adatok hiányoznak, ezek nélkül nem lehet hatékonyan összehasonlítani az egyes tagállamokat, és az intézkedések hatékonyságát sem lehet mérni. Ezért nagyon fontos, hogy a tanuló programokból kilépő emberek alkalmazhatóságát értékeljük. A tanulószerződések segíthetnek azoknak is, akik tanulási nehézségekkel vagy szociális beilleszkedési problémákkal küzdenek. Ennek jó példáit láthattuk Németországban és Ausztriában. A speciális igényűek számára tervezett tanulószerződéses programok tehát igen jó példát jelentenek. Várom a gyümölcsöző munkát a többi társadalmadóval. Köszönöm szépen! Köszönöm, Sógúr úr. Most pedig megadom a szót a szocialista képviselőnek, López úrnak. Eh. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is eh, szeretnék elnézést kérni Gutierrez úr nevében, aki árnyék előadó, és nem tudott eljönni. De el szeretném mondani, hogy mi a véleményünk a jelentéstervezetről, és hogy mi az a szóbeli kérdés, amit előkészítünk. Először is szeretnénk elismerni, hogy az pozitív, hogy a bizottság ezzel az ajánlással igyekszik segíteni, kiegészíteni a sebezhető ágazatokat. Ide tartozik a munkaerőpiac, és segíteni kíván azoknak, akik félúton vannak a tanulás és a munkavilágak között. És itt meg kell említeni azt, hogy arra van szükség, hogy ezek a munkaerőpiaci gyakorlatok lehetővé tegyék a színvonalas tanulószerződéseket, lényegi képzés történjen, amely valóban gazdagítja annak az embernek a tudását, aki ebben részt vesz, és hogy ez javára váljon a vállalkozásnak is, illetve hogy hatékonyak legyenek ezek a programok, és megkönnyítsék a munkaerőpiacra való belépést. A frakciónk nem lát negatívumokat az ajánlásokkal kapcsolatban, ami azoknak a tartalmát illeti, de az biztos, hogy hiányzik számunkra a konkrétumok kérdése, tehát hogyan lehetne ezeket az ajánlásokat megvalósítani, és hogy milyen eszközt használt a bizottság arra, hogy ehhez az ágazathoz hozzányúljon. A 153-as és 166-os cikk lehetővé teszi az irányelvek alkalmazását. A bizottság akkor tehet ajánlást a tagállamoknak, hogyha erre van jogalapja, és javasolhat más eszközöket is. Az elmúlt három és fél évben a bizottság részéről nagyon sok ajánlást láthattunk. Nem csak ebben a témában alkottak ilyeneket, hanem nagyon sok egyéb témában is, különösen a kiszolgáltatott közösségek esetében. Például a hosszú ideje munkanélküliek esetében is erről volt szó. És felidézném még azt, hogy az Európai Bíróság ítéleteinek értelmében a bizottság elismeri, hogy a gyakorlati szerződések időnként mind diákokra, mind pedig munkavállalókra vonatkoznak, és nagyon fontos, hogy egy olyan rendelet szülessen, amely a kettős státuszt lehetővé teszi. Így nagyobb biztonságot kaphatnának ezek a személyek, több védelmet. És az is fontos, hogy a szubszidiaritás elve, ami mindig megjelenik az ilyen típusú szövegekben, valóban eh, alapelve ez az Európai Uniónak, és eh, fontos, hogy ezt nem lehet eh, ürügyként használni arra, hogy ne szabályozunk olyan területeket, amelyek szabályozását a szerződések lehetővé teszik. Erre van egy jogalapunk, szeretnénk egy támogató kiegészítő szerepet betölteni. Harmadszor szeretnénk elgondolkodni a bizonyítékok kapcsán, és szeretném a bizottságtól ezt megkérdezni, hogy 2014-ben a tanács már hozott egy következtetést a, ezzel kapcsolatban. Jó lenne tudni, hogy ezzel mi történt, mi az, ami működött, mi az, ami nem, mert már néhány éve történt ez, és még mindig ugyanazokat az eszközöket használjuk egy kiszolgáltatott ágazat támogatására. És meg kellene kérdeznünk magunktól, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem. És végül a szociális pillér megvalósítása is ide kapcsolódik, és ahogy az ismert, a mi frakciónk elkötelezett a szociális pillér mellett, de ott is felmerül ugyanez a kérdés. A szociális pillérnek is vannak olyan eszközei, amelyek jogi, irányítási vagy pénzügyi eszközökhöz kapcsolódnak, és szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy itt fennáll az a kockázat, hogy egy sor ajánlás születik különféle területeken, például a közszolgáltatások területén, vagy a munkavállalás területén, ahogy az már eddig is történt. Köszönöm. Thank you. Then I'll get... Köszönöm. Trebizius asszonyi a most, a konzervatív frakciót képviseli. Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönöm a jelentéstevőt munkáját, akit hát csatlakoznék részben, hiszen igaz és ideje, hogy az EU azokban az országokban, ahol a legalacsonyabb az ifjúsági munkanélküliség, rámutasson, itt, itt a, a duális képzés Németországban, Ausztriában, Hollandiában, Dániában érvényesül, és ez összekapcsolható az alacsony ifjúsági munkanélküliséggel. Persze kérdés, hogyan lehet egyes modelleket exportálni, hogy a mostani válságországokban jobb eredményeket célozunk meg, ám észszerű módszertan lehet ez, és mindenképpen támogatnám. Ahogy az előttem szólók, én sem látom világosan, hogy az EU miképpen szeretné ezt a célt elérni, hiszen a tanács sem ö, teljes körben bír hatáskörrel. Például a jól ö, szervezett képzési modellek, a munkaadók és a munkavállalók ö, ö, igényét is meg kell hallgassák, és fontos a képzés minősége. Ezek szép gondolatok, amelyek kicsit ilyen óhajokként ö, állnak itt. Egyes körökben, szolgáltatások, vagy a külkereskedelemben vagy a kézimunkákban nem olyan egyszerű ezeket a célokat elérni. Egy példát hogy emeljek ki saját hazából nálunk. A, a duális képzési modellban ők három lépésben haladnak. Egyrészt folyik egy képzés az, a, az, az iskolában, aztán az üzemben, és, és ezt akkor a második szakaszban aztán a, egy, a munkavállaló már egyfajta ö, segédként dolgozhat, de saját vállalatot nem alapíthat még abban a szakmában, ahol ezt a munkát végzi és ezt ebben a szakadban tudja amortizálni a képzési költségeit az adott üzem. És ezt követően, mivel tette a mestervizsgáját, ez a kézműves, akkor tud például saját vállalkozást indítani. Ez a harmadik. Ez a, ez a fajta szakaszolt úgymond segéd vagy, vagy, vagy szakemberképzési elem, modell igen sikerus, sikeres. Ám ugyanakkor egyes EU tagállamokban, hogyha úgy, most úgy szerveznék ezt meg, hogy ez a segéd már a korai szakaszban is vállalat alapíthat, és elmehet az üzemből, akkor az üzem elveszti, a vállalat elveszíti az érdekeltségét az ő képzésében való részvételbe, sőt, akár saját versenytársát teremteti meg ezzel. Tehát egyfajta olyan kockázatot hordoz ez, hogy elvész az ösztönző erő. Olyan megoldásokat kell találnunk talán, amelyek révén mondjuk a vállalatok önkéntesen vehetnek részt a képzésben, vagy az irányelv úgy kéne meghatározni, hogy megfelelő mozgásteret engedje meg a tagállamoknak, hogy saját modelljeiket úgy alakítsák ki, hogy ne zavarja a saját már kialakult piacaikat, munkaerőpiacokat. És aztán López úr arról beszélt, hogy a, mondom, hogy a politika tagállami hatáskör is így is kell maradjon. Tehát a konzervatív frakció nem fogadja el ennek csorbítását ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy ne legyen kötelező a hatály ennek az irányelvnek. Ezeken az alapokon azonban az ECR e támogatni tudja ezt a kezdeményezést. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Most pedig a liberálisok egy tól szeretnék valakinek megadni a szót, de úgy látom, hogy nincsenek itt. Harkin kolléganő nincs itt, és senki nem helyettesíti. Akkor Tanya González következik a Gólyéből. Ő itt van. Köszönöm. Először is szeretném megköszönni az előadónak a szóbeli kérdéssel kapcsolatban elvégzett munkáját és a jelentés tervezetet. Igen, sokban egyetértünk ezzel a tanácshoz intézendő szóbeli kérdést illetően, és egyetértünk azzal mert a hatékony és színvonalas tanulszerződésekkel kapcsolatban már feltettünk ilyen kérdést. Úgy gondoljuk, hogy azok a fiatalok, akik már egy évtized óta küzdködnek a munkaerőpiacon, kellene, hogy kapjanak egy olyan keretvédelmet, amely biztosítja, hogy a tanulószerződések ne váljanak alacsony színvonalú munkahelyeké. És négy pontban tudnám összefoglalni a véleményünket. Egyrésztről az oktatási rendszerből a munkaerőpiacra való áttérés, ez tehát a tanulószerződés, és ez a, az átmenet kellene, hogy legyen az egyetlen célja ezeknek a tanulószerződéseknek. És itt is bizonyos fokú stabilitásra lenne szükség. Számos országban működik a tanulószerződés határozott idő, idejű szerződésként, tehát maximum két évre és a strukturális reformok számos országban felrázták a munkaerőpiacot, és ezért a tanulószerződések elhúzódnak, és és tanulószerződéssel foglalkoztatnak olyan munkavállalókat, akik valójában csak rosszul fizetett alkalmazottak. Egy tavalyi jelentés megállapította, hogy magas színvonalú szabályokat kell létrehozni annak érdekében, hogy ne váljanak a tanulószerződések alacsonyan képzett munkahelyeké. Az olyan gyakorlatok, amelyek a munkaerőpiaci belépést segítik, nagyon más mintázatot követnek. Egyes országokban, mint Németországban és Hollandiában sikeresen működik a rendszer, de például Spanyolországban és Olaszországban azt látjuk, hogy ezekkel az eszközökkel nem lehet munkahelyeket létrehozni, hanem egyrésztről a fiatalok bizonytalan és rossz anyagi helyzetben maradnak, másrésztről pedig e, ezzel elvesznek munkahelyeket az állandó munkavállalók elől. És ezért az Európai Bizottságnak foglalkoznia kellene ezzel a témakörrel, és szükség van arra, hogy írásos szerződést is mindig kössenek, és arra is szükség van, hogy ezért javadalmazást kapjon a tanuló. Ami pedig a jövedelmet illeti, azt gondoljuk, hogy ez a keret segíthet abban, hogy a következő években rendeződjön a helyzet. A munkaerőpiacnak megfelelő finanszírozásra van szüksége ahhoz, hogy az ilyen programokat el tudja indítani, és nem szabad olyan helyzetnek előállni, ahol a fiatalokat kizsákmányolják. Negyedszer pedig, ami az értékelést és a végcélokat illeti, úgy gondoljuk, hogy ennek a keretnek hivatkozásokat kell tartalmaznia a rugalmatlan vidéki területekre, ki kell térni a fogyatékkal élőkre, és figyelembe kell venni a nemek közti egyensúlyt is. Létfontosságú, hogy az utánkövetési és vizsgálati feltételek mindig megvalósuljanak. Ezeket a tanulószerződéseket olyan intézkedésként kell alkalmazni, ami pozitív hatást fejt ki, és hogy ne vezethessen kizsákmányoláshoz. Uh, uh, köszönöm szépen. Most a zöldek kapnak szót. Reintke asszony, köszönöm szépen. Elnök asszony, nagyon pontosak voltak, és ezért nem tudtam a vita elejét meghallgatni, ezért elnézést kérek. De Szerintem nagyon jó a tanulószerződés és gyakorlati képzések esetében egy referenciapontot bevezetni, standardokat, nagyon-nagyon fontos, mert amit az elmúlt években tapasztaltunk, az az volt, hogy a tagállamok között olyan sok az eltérés, hogy nem csak, hogy nehéz a gyakornokoknak az egyik tagállamból a másikba átmenni, hanem gyakorlatilag, hogyha szeretnének, hanem még a különböző gyakornoki képzéseket is nagyon nehéz összevetni egymással. Egyes tagállamokban különösen a fiatal gyakornokokat használják ki, és előfordul, hogy olyan pozíciókat vagy tevét is gyakornokinak neveznek, amelyeket nem lehetne annak hívni. Tehát minden tagállamnak ezért lenne érdemes ugyanazokat a feltételeket alkalmazni. Fizetetteknek kellene, hogy legyenek ezek a pozíciók, jogilag kötelező érvényű szerződés kellene, hogy kísérje őket. Tehát itt nem csak az arról lenne szó, hogy olcsó munkaerőt szerezzenek maguknak a vállalatok, hanem valódi tanulási lehetőség legyen az érintetteknek, és azt hiszem, hogy ezzel a kihívással az EU-ban szerte szembenézünk hogy hogyan tudjuk garantálni, hogy ki egyensúlyozódjon a, a gyakornoki képzés és az akadémiai képzés, mert nagyon sok esetben gyakorlatilag by default az akadémiai képzés, sokkal értékesebbnek tekintik, nem ö, tekintenek ugyanígy a gyakornoki képzésre a tanulószerződésekre. És az utolsó dolog, ezt már kollégák is említ, említették, szerintem is az üzleti világnak sokkal nagyobb szerepet kellene játszania ebben, mert az, hogy az Európai Unió, mint piac a jövőben sikeres le, attól fog függni, hogy a mi munkaerőnk mennyire jövőorientált, és nagyon gyakran előfordul, hogy a vállalkozások nem veszik sem a fáradtságot, sem a felelősséget nem vállalják azért, hogy legyen jól képzett minőségi munkaerő. Európában, és ehhez lenne szükség színvonalas minőségi tanulószerződéses gyakorlati képzésekre. Tehát van szerepe a vállalkozásoknak ebben, és még akkor is, hogyha ez pénzbe kerül, ez nagyon jól befektetett pénz, mert vissza fog fizetődni a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az FDD képviseletében nem látok senkit, az ENF-től sem. Hát talán akkor a foglalkoztatási főigazgatóságtól itt van valaki, a bizottságtól. Parancsoljon asszonyom, Bahu asszony, ha jól látom a papíromom. Köszönöm szépen, elnök asszony. Um, Maybe. Üdvözöljük, hogy az Európai Parlament milyen komolyan foglalkozik ezzel a kezdeményezéssel. Pozitív a visszajelzés, amit eddig kaptunk a szociális partnerektől, a javaslat elfogadása óta, gondolom, hogy önök is tudják, hogy a szakszervezetek, szociális partnerek és így tovább sajtóközleményeket adtak ki, és ezekben üdvözlik ezt a kezdeményezést, természetesen a javaslataikat is megfogalmazzák, de nagyon um, számítottak már erre, nagyon várták ezt az Európai Bizottságtól. És persze most a tanácsban is majd a tárgyalások következnek. Szeretném azt kiemelni, hogy a European Alliance for Apprenticeships keretében rengeteg munkát végeztünk már, tagállamokat, szociális partnereket fogtuk össze, kereskedelmi kamarákat, és legújabban még magukat a gyakornatokat, gyakornokokat is. Tavaly létrehoztuk ugye a gyakornokok európai hálózatát, annak érdekében, hogy ők is haladhassák a hangjukat, elmondhassák a véleményüket a politikák alakításában. És ami pedig a javaslat tartalmát illeti, hadd szóljak néhány szót erről is. Két különböző beavatkozási szintet vizsgált a bizottság. Meghatároztuk a első kritériumon csoportot. Ez olyan kritériumokat jelent, amelyek arról szólnak, hogy a gyakornok számára mitől lesz egy ilyen lehetőség sikeres tanulási lehetőség. Tehát itt a tanulási elemeket, az interakciót, vizsgáljuk az együttműködést, nyilván amelynek meg kell lenni a, vállalkozó és az éri, a vállalkozás és az érintett között, illetve az iskola között, szakiskola között. Tehát ez volt az első csoport. Ide még a kölcsönös monitoring is tartozik, hiszen mindenütt meg kellenek lenni annak érdekében, hogy a gyakornok a végén tényleg jól kiegyensúlyozott ismereteket és tapasztalatokat szerezzen, tehát átfogó élethosszígtartó készségeket, illetve az adott munkához kapcsolódó tapasztalatokat. Persze ide tartoznak a munkakörülmények, a munkahelyi biztonság és egészség, és mindennek a megfelelő nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell eh, bonyolódni. A második eh, kritériumcsoport a keret eh, rendszertől függ, ezek nem léteznek, ezek a gyakornoki képzések a, nem vákumban léteznek, hanem ugye megvannak ezek a szabályok, és ehhez kapcsolódóan is van egy csoport egy kritériumcsoport. Először is világos jogszabályi kereteknek kell lenni, amelyek meghatározzák mindenkinek a jogait és kötelezettségeit, és mi nagyon aktív részvételre számítunk a szociális partnerek oldaláról, és még valami, amit már említettek a kollégák is itt, nagyon fontos az elismerése, az elismertethetősége ezeknek a képzéseknek. Egyrészt a nemzeti rendszerben, hiszen így lehet további képzést folytatni, nem csak magasabb szinten, hanem akár horizontális szinten is, és az életben is, és Európa szerte is. És akkor még valami, egy eleme ennek a javaslatnak, amire kitérnék, ami szintén rendszerfeltétel, ez a támogatás. Pénzügyi és nem pénzügyi támogatásra is szüksége van a vállalkozásoknak, különösképpen a kis és középvállalkozásoknak, mert másképp nem lesznek képesek színvonalas lehetőségeket biztosítani és körülményeket biztosítani. Természetesen vannak ajánlások a tagállamok számára a végrehajtással kapcsolatban a nemzeti szinten, mert ugye látjuk, hogy hát könnyű lenne politikai megállapodást elérni az ajánlás szövegéről, de ami ennél fontosabb az az, hogy a politikai megállapodás után a gyakorlatba le, átforduljon nemzeti szinten. Tehát a bizottság számára nagyon fontos az, hogy a végrehajtást hogyan tudja támogatni. Például az úgynevezett tanulószerződéses támogató szolgáltatások létrehozásával. Novemberben Bécsben lesz még egy ezzel kapcsolatos esemény, ahol erről fogunk beszélni, de most befejezem, és természetesen szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és visszajeleztek. A menetrendje a dolognak a következő. E héten csütörtökön lesz a módosító benyújtásának határideje, 25-én délben tehát. Igen. A fogadási Bizottságban február 27-én fogadjuk el, plenárisan pedig a márciusi időszakban kerül szavazásra. Megyünk tovább. Következő napirendi pontunk. Az intézmény közé megalapodása a jobb jogalkotásban végrehajtása. Van egy kis gondunk. McIntyre azt mondja hogy aki jelentéstevő. Egy másik szakbizottság van most éppen. Így aztán nehéz a következő napirendő pont ugrani, mert ez egy meg meghallgatás nem feltétlenül van itt minden részvevő. Akkor írjuk meg most inkább az árnyékelődöknek a szót először, aztán majd megint erre szól, hogyha befut. Éppen szalad ide? Tíz perc múlva lesz itt. Tíz perces. Tudom, előre vagyunk, de akkor sem hiszem, hogy jó lenne, hogyha szünetet tartanánk itt a közepén. Mert akkor meg mások fognak elmenni. Azt javaslom tehát, hogy amíg befut remények szerint McIntyre asszony, és amíg várunk rá, megadjuk a szót egy vagy két árnyék előadónak. Az első ebben a témában asszony. Kezdjük vele. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Remélem, hogy az előadónk is majd minden információt megkap, az összes észrevételünket megkapja azzal a véleménnyel kapcsolatban, amelyet ma elénk tár és amelyet megvitatunk vele. Én meg is köszönöm rögtön a véleménytervezetét, amely a, szerintem nagyon jó alapja lesz a munkánknak, és be fogunk nyújtani természetesen módosításokat, hogy egy kicsit még igazítsunk a szövegen, ezekről a módosítókról fogok beszélni, és hogyha megengedi, akkor talán egy kicsit részletesebben, hiszen most így talán van időnk. Ami az első bekezdést illeti McIntyre asszony véleményében, szerintem talán egy kicsit ki lehetne bővíteni az innovatív elemek körét, felsorol bizonyos ilyen elemeket a véleménytervezetben, lényegében az egyszerűsítésről szól, arról, hogy csökkentsük a bürokratikus terheket, az adminisztratív terheket a kis- és középvállalkozások esetében, ami nyilvánvalóan nagyon fontos prioritás. De persze a jogalkotás az itt nem áll meg. Szerintem arra is oda kell figyelnünk, hogy javítsuk magát a jogalkotási folyamatot. És intézményközi az intézményközi, egyez, intézményközi együttműködést is el kellene mélyíteni, meg kellene erősíteni, illetve nagyobb átláthatóságra van szükség, persze mindezt a szubszidiaritás és a proporcionalitás elvének a legnagyobb tiszteletben tartásával. És akkor a harmadik téma az ugye a munkáknak az időzítése, a programozás, az intézményközi megállapodás az fontos előrelépéseket javasol ezen a téren, amelyek a parlamentnek és a tanácsnak nagyon fontos szerepet adnak a munkaprogram kidolgozásában, mármint az Európai Bizottság munkaprogramjáról van szó. A szöveg azt is előírja, hogy nagyobb legyen az átláthatóság, és együttműködési kötelezettséget is ír elő. Ez szerintem fontos. A negyedik bekezdésben az előadó utal a kisvállalkozási csomag alapelvére, és nyilván a kis és középvállalkozásokat említve szerintem itt sokkal határozottabbnak kellene lenni, a parlamentet és a tanácsot is felszólítani arra, hogy folyamatosan alkalmazzák ezt a tesztet a hatástanulmányokban, és ezt a teljes jogalkotási folyamatban. Szerintem ez a KKV számára elengedhetetlen, és emlékeztetnék önöket arra, hogy gyakorlatilag a vállalkozások számának 99%-át ők teszik ki. Nem hiszem, hogy nagy értelme lenne, hogy egy ilyen rendeletben konkrét százalékokat kell építsünk be a hatástanulmányokkal kapcsolatban. Szerintem sokkal több rugalmasságot kellene hagyni. Ami a konzultációt illeti, tehát ugye a közvélemény, illetve az érintett felekkel való konzultáció, itt úgy gondolom, hogy ebben a részben ezt egy kicsit fel kellene erősíteni, kiemelni, hogy az mennyire fontos, és hogy az mennyire fontos, hogy a konzultáció eredménye minden jogalkotó számára elérhető legyen, méghozzá az Európai Unió összes hivatalos nyelvén is. Ez is nagyon fontos. A tizedik bekezdés következik, a jogalkotói terhek csökkentéséről szól ez. Szerintem itt pontosabban fogalmazhatnánk a, ennek a kereteiről, illetve a konkrét módozatairól. Végül pedig még egy pontot szeretnék említeni, ami a véleménytervezetben nem szerepel, de szerintem fontos, a delegált aktusokról van szó. Fontos az európai parlamenti szakértőket és a tanácsi szakértőket is bevonni a delegált aktusok előkészítésébe, annak érdekében, hogy a társjogalkotók üzenete egy alapjogszabályban sokkal világosabb legyen, és ne legyen félreértelmezve. És ami pedig ezeket az aktusokat illeti, szerintem kellene valami fajta közös nyilvántartás a delegált aktusokról. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez volt az üzenetem, amelyet az előadó asszonynak szeretnék továbbítani, és nagyon ö, nagy örömmel várom majd az eszmecseréket az árnyék előadó között, illetve itt is. Köszönöm. Köszönjük szépen. Biztos vagyok benne, hogy már jegyzetel is, hogy McIntyre asszonyt tájékoztatni tudja, amikor visszajön a szakbizottságba. És ez most... Uh, our... Jungerius kollégának adok szót. Köszönöm szépen. Sajnos a társadalom nem tud itt lenni, elnézést kér a kényelmetlenségért, és megkért arra, hogy olvassam fel ezt a rövid üzenetet a nevében, és adjam át önnek, tisztelt elnökasszony, és az előadónak is a jó kívánságait. Ezt szeretném megköszönni az előadónak a véleménytervezetet. Nem kérdés, hogy ez egy nagyon releváns téma, nem csak az intézményeink jó működése és munkamódszerei szempontjából, hanem azon a konkrét területen, ahol a napi munkánk csoportosul, tehát a foglalkoztatás és a szociális kérdések területén. És az SND előadóként reméli, hogy konszenzus születik majd ebben a kérdésben, mert átláthatóbb, hatékonyabb és agilisabb politikai döntéshozatalt kellene bevezetni, azok körében, akik szeretnék megvédeni az európai polgárok érdekeit. A jobb jogalkotás nem jelenti a deregularizációt, és ezt nem is így kell megközelíteni, ehelyett ezt inkább arra megértésre kéne alapozni, ami az eredménye egy átgondolt, koordinált és befogadó jellegű jogalkotásnak, és ez jobb minőségű jogszabályokhoz is vezet. Természetesen meg kell védeni a munkavállalók jogait, és ez semmiképpen nem függhet a munkaadó vállalkozás méretétől, attól, hogy hol történik a munkavégzés, vagy hogy milyen szerződést kötött az alkalmazott. Az SND árnyékelődő részéről a probléma sokszor az, hogy egyoldalú sokszor a törekvés, és a tanács ellenkezésével találkozik a mi kezdeményezésünk. És vannak olyan akták, amelyek a mi szempontunkból fontosak, és a tanács mégis blokkolja ezeket. Az egyik a nők aránya az igazgató tanácsban, az alá, az alul reprezentált nem legalább 40%-ot kellene, hogy kitegyen itt, és a hit vallás fogyatékosság nem vagy szexuális orientáció szempontjából a diszkrimináció mentességről is szól egy dokumentum. És reméljük, hogy a tanács folyosóiról kikerülnek majd ezek a dokumentumok, és az SZND elnék előadó úgy gondolja, hogy ez az Apple vélemény megemlíthetne ilyen ügyeket, és egy Európa párti felhívást intézhetne a hatékony jogalkotás érdekében a szociális és munkaügyi szakpolitikákban. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm. Vannak az Alde részéről bárki, aki részt vett ebben a témában? Nincs. Akkor Cimmer asszony a GUA részéről, aki hozzászólhat. Köszönöm szépen. Már régóta bejelentésre került, hogy a, az állásfoglalással foglalkoztási szakbizottságban az intézményközi megállapodás végrehajtása tárgyában napirendre kerül majd. Most a szakbizottság tervezete elkészült. Engem kicsit megdöbbentett, hogy az egész szövegben egyszer sem szerepel a szociális foglalkozásra vonatkozó konkrét javaslat a bizottság részéről. Tehát eh, nyilván más szakbizottságokban is megközelíthető, de számunkra azért explicit módon meg kéne fogalmazódjon az a követelés is, hogy a szociális standardek sztenderdek és a munkavédelem meg kell valósuljon. A tízes ponttal kezdeném viszont itt a hozzászólásomat, hiszen nyilvánvaló, hogy a jelentéstevő ezt itt úgy ábrázolja a helyzetet, mi szerint a, a foglalkozás a terhektől való védelmet fogalmazza meg, ezt nem tudom osztani. Tehát a jobb jogszabály alkotás azt jelenti, hogy a szoci... nem lehet ez, hogy a szociális védelmet lebontják, mert hogy egyfajta teherként, tehertételként látják. Tehát ezre, erre reagálnunk kell, és a foglalkozás foglalkoztatottak, a munkavállalók érdekében való jobb jogalkotást kell megcélozzunk, az információ, a konzultáció jogát kell megősteni, a jobb, jog, a jobb, jogalka, jobb szakalkotás nem hozhat a foglalkozóság helyzetében a romlást. Ez lényegi elem számomra, és az egész állásfoglásra érvényes. Arra is utalnék az Európai Bizottság 2016-ban csak jog jogszabályi javaslatainak felénél végzett igazi hatástanulmányt. Persze mindig idő a idő hiányára hivatkoznak, ám erre figyelemmel kell legyünk, erre az elemre, hiszen többek között a környezetvédelmi és szociális kihatások hatástanulmánya rendkívül fontos, és ez az Európai Parlament munkájának homlokterében kell legyen az intézményi közi megállapodás tárgyalása során is. Utolsó meglátásom, a nyilvános meghallgatások fontosak, ám az európai szociális dialógust, vagy a szociális partnerek meghallgatását nem helyettesítheti, vagy nem szoríthatja háttérbe. Hát ennyit mondanék most ezzel kapcsolatban el, remélem majd a következő napokban Remélem, hogy tudunk egyeztetni, mégis közelítjük az álláspontokat, hogy a Foglalkoztatási Bizottságnak legyen egy egységes álláspontja. Thank you. And... Köszönöm szépen. Most akkor visszatérünk a lista első nevére. McIntyre asszony megérkezett. Nem volt itt, amikor megkezdtük az eszmecserét, de biztos vagyok benne, hogy a témával már nagyon jól megismerkedett, be most akkor bepótolhatja ezt a lehetőséget, a szólási lehetőséget. Két kolléga már elmondta a véleményét, de kérem ettől függetlenül tartsa meg a bevezetőjét. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök azt a nyelnézést kérek. Én itt voltam félkor, tudom, hogy uh, így uh, kicsit gyorsabban haladtak az előbb túl korán voltam, most túl későn, egyszerre két bizottságban dolgozik az ember, akkor ez így működik. De hát mindegy, a lényeg, hogy a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodásról van szó. A kollégák tudják, hogy én nagyon támogatom ezt, és mindent szeretnék megtenni ebben a szakbizottságban annak érdekében, hogy ne szalasszuk el ennek az intézményközi megállapodásnak a végrehajtását, úgyhogy több ajánlást is megfogalmaztam ezzel kapcsolatban. Szerintem nagyon fontos, hogy jó minőségű jogszabályokat készítsünk, amelyek elérik a céljukat. Mindegy, hogy a dolgozók jogainak a védelméről van szó, egészségről, vagy munkahelyek jobb minőségű és több munkahely megteremtéséről. Tehát a lehető legegyszerűbben, lehető legegyszerűbb jogszabályok, lehető legérthetőbb szabályok szülessenek, Nyilván a jogszabályok minőségéből ne adjunk alá, de legyen ezek a jogszabályok könnyen értelmezhetők és könnyen végrehajthatók. Nagyon gyakran látjuk azt, hogy nem kívánatos következményekkel járnak bizonyos jogszabályok. Előfordul, hogy amit mi szerettünk volna, épp az ellenkezőjét érjük el, vagy problémákat okoznak egyes jogszabályok, és itt tovább tudnék adni millió példát, de most ezzel nem vesztegettem az időt majd később. Nagyon érdekes és izgalmas eszközök állnak rendelkezésünkre, és Szerettem volna az éves leterhelési felmérésről beszélni, és szerintem ennek a szakbizottságnak el kellene döntenie azt, hogy hogyan is fejlődjön ez tovább, mi legyen vele a jövőben. Én azt szeretném, hogyha az ABS ugyanúgy működne, mint az éves növekedési jelentés, tehát a bizottság készítene egy jelentést arról, hogy a tagállamok hogyan ültetik át az EU-s jogszabályokat, hogyan hajtják végre azokat. Természetesen az Employment Bizottság esetében ez a foglalkoztatás témája lenne. Kiváló lehetőség ez számunkra és az állampolgárok számára is, hogy meglássák az EU-s jogszabályok hozzáadott értékét, hogy lássák azt, hogy a tagállamok eh, hol ö, eh, adnak még hozzá ezekhez a jogszabályokhoz, és bonyolítják őket. Látjuk sokszor, hogy az eredeti EU-s jogszabály nem volt bonyolult vagy nehezen végrehajtható, hanem a tagállamok teszik ezt aztán azzá. És akkor még itt egy külön történet, hogy én brit vagyok. Szerintem az Egyesült Királyság többek között azért kíván távozni az EU-ból, mert gyakran azt mondják ugye az állampolgároknak, hogy hát igen, igen, ez az, ez az Európai Unió már megint, ez és ez a jogszabály, és így tovább pedig nem erről van szó, mert az EU-s jogszabály eredetileg nem olyan. De hát sajnos, amikor az állampolgárokhoz megérkezik valami, vagy a tagállamok ajtajához, az nem mindig marad ugyanúgy a végrehajtáskor. Lehet, hogy szkeptikusak lesznek a javaslatommal kapcsolatban, de szerintem lenne értelme és hát mindjárt el is magyarázom, hogy miért. A trialógus tárgyalások során a parlamenti pozíciót meg lehetne erősíteni. A tanácsnak szerintem még egy hatástanulmányt kell végrehajtani, ők le vannak maradva a minőségi jogalkotással kapcsolatban, tehát hogyha mi előrébb lépünk, akkor ezt ki tudnánk használni a tanácssal, a tárgy, tanácsal, kapcsolatos, tanácsal folytatott tárgyalásokon, és szerintem fontos az ex ante és az ex post értékelések végrehajtása is, hiszen ha a feltárt problémákat kezelni kell valahogy utólag is. Aztán az új programozási szabályokat is érintettem a jelentésemben. Nagyon fontos, hogy a bizottság reagáljon a mi saját kezdeményezésű jelentéseinkre. Tehát nagyon fontos, hogy érdemi választ kapjunk a bizottságtól a saját munkánkkal kapcsolatban, a saját kezdeményezési jelentésekkel kapcsolatban. És nagyon örülök, hogy az új intézményközi megállapodásban az is szerepel, hogy a KKV-ket támogatni kell. A KKV-k teremtik az Európai Unióban a munkahelyek 90%-át, tehát elengedhetetlen, hogy odafigyeljünk erre, és hogy segítsünk a KKV-knak a jogszabályokat alkalmazni, és közben a valódi tevékenységüket és munkájukat is végezhessék. Nem akarom az összes elemet most itt felsorolni, mert különben nem fogom meg, tudni meghallgatni a kollégák érveit. Tudom, hogy az asszisztensem nagyon figyelmesen jegyzetelt, úgyhogy a többi kollégát most meghallgatom, és az előtt elhangzott észrevételeket pedig majd el tudom olvasni. Köszönöm szépen. Ön Kadesambon úr az Aldét képviseli? Akkor megadom a szót. Thank you, madam. Köszönöm, asszonyom. kolléga Aldebeli kollega, aki árnyékelődőként követi ezt a témát, Kavada úr azt kérte, hogy a nevében olvassam fel a szövegét. Kapada úr szeretné megköszönni a jelentéstevőnek a véleményterületet, és néhány hozzáfűzni valója volna. Elsőként Kavada úr. Az intézmény közi megalapodás fontos eszköznek tartja, amely javítja az Európai Parlament kapcsolatrendszerét az Európai Tanácssal és a bizottsággal. Ezen túl az éves terhes, terhel áttekintés és a KKV versenyképességi teszt, valamint az RSB szabályozási tanács segíti a KKV-ket a gazdasági tevékenységben Európában. A programozó rendszer pontosan nyomon kell követni az Európai Bizottság olyan jogalkotási vasat kell végiggondoljon, amely saját kezdeményesi jelentést követ. Hármas pont. Az alapgondolat jó, meg kell találni azonban a megfelelő időrenden belül eh, a megoldásokat, és átláthatóan kell kinevezni a szakértőket is. És is bank Kavalda úr az európai KKV-k vonatkozásában fontosnak tartja, hogy Európában mindenhol munkahelyeket teremtsünk. Ötös pont. A hatástörvényekkel egyetért, ám csak akkor, hogyha időhatárokhoz kötöttek. Ezen túl szükség van az átláthatóságra a stakeholderek értékelésében. Hatas pont. Kavada úr támogatja azt, hogyha van az Európai Bizottság által szerzett stakeholder konzultáció, 9-es pontban pedig egyetért. De az RSB értékelések, az átlátóság kritériumait is magukban kell foglalják. Köszönöm szépen. Thank you for that. Eh, Köszönjük szépen. Jean Lambert nincs itt a zöldek nevében. Senki nem képviseli az EFDD-t sem. És az ENF nevében eh, eh, sincs itt senki, de Evelyn Régnek kérte a szót, parancsoljon. Köszönöm. Csak egy alapvető meglátásom volna a gold plating témájához és a minimum standardekhez. A gold plating nyilvánvalóan elfogadhatatlan a, a végrehajtásban rendkívül káros, és ilyen értelemben az Annual Burden Survey és a többi intézkedés helyén való is jó. Ám abszolút és lényegi fontosságú számomra az, hogy itt komoly különbséget tegyünk a gold plating, tehát a témához nem kapcsolódó elemek ráaggatása között, illetve a minimum standardek között. Ebben a szakbizottságban az utóbbi fontos. A legtöbb intézkedés, amelyekről mi döntünk itt, a munkavállalók védelmében, illetően, a munkakörülményeket illetően nagyon sok dolog, amiben mi döntünk ebben a szabadságban, minimum standardek, minimum normák témába tartoznak. Ha viszont egy kormány dönt arról, hogy végrehajt egy irányelvet, és azt mondja, mi ennél magasabb normákat akarunk bevezetni, akkor mindig legyen erre lehetőség a tagállami szinten ezt megtenni. A legutóbbi években egy sor Európai Bírósági döntés született, amely minket sarokba szorított, hogy minimum standardek vagy maximum standardek ügyében is, holott lényegi fontosságúak ezek, és az, az, hogy nekünk legyen itt mozgásterünk, az Európai jogalkotó világossá kell tegye, hogy a jobb jogalkotás azt is jelenti, hogy persze lehetőség szerint egyszerű szabályokat hozunk, meg kell vizsgálni hogy az nos nincs már három szabály évrénben, ne csináljunk már negyedik szabályt is, amely átfedi ezeket. Erre rendkívül figyelnünk kell. Tehát sok területen vannak olyan szabályozások, amelyeket jól is mennek a KKV-k, abszolút maximum, maxima kell legyen az, hogy a jogalkotás és a végrehajtás számára mozgásteret kell hagyni, a minimum standardeket és a goalplatinget nem lehet összekéve egymással, itt két teljesen különálló fogalomról van szó, mint az imént kifejtettem. Thank you very much. Uh... Köszönjük szépen. A bizottság is itt van. Johnston úr van itt, vagy esetleg valaki más? Parancsoljon, akkor szóljon hozzá, és mondja meg azt is, hogy hogy hívják. Hello, my name... Jó napot, Jan alástok vagyok, és a bizottságnak dolgozom az intézményközi megállapodás végrehajtásával kapcsolatban. Egy három oldalú tárgyaláson végezzük ezt el, de szeretnék valamit mondani. A politikai helyzetfelmérő ülés december 12-én volt, és utána mind a három intézmény összegyűlt, és elismerték hogy a jobb szabályozási napirend területén történt előrelépés. Az, az erről szóló október 24-i közleményünkben az éves felmérésről is beszéltünk, ami az egyszerűsítésről és adminisztratív terhekről szóló dokumentumban is megtalálható. A delegált jogi aktusok intézményközi nyilvántartását is itt avattuk fel, és elismerték, hogy ez egy kiváló példája volt az intézményközi együttműködésnek. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen. Köszönjük. Az ütemterv ehhez a jelentéshez a következő. A módosítók benyújtásának a határideje január 29-e dél. A szakbizottságban március 21-22-én fogjuk ezt megszavazni, a júriban pedig, amely a vezető szakbizottság itt, március 27-én lesz a szavazás. Ezt szeretett volna mondani valamit McIntyre asszony, lezárásként parancsoljon akkor. Köszönöm. Én köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, csak azt szerettem volna elmondani, hogy teljesen egyetértek, és hogyha meghallgatta volna, amikor a rákelt anyagokról és a mutagénekről beszéltem, akkor ott éppen azt mondtam el, hogy a tagállamok messzebbre mennek, és nem szabadna azt mondanunk nekik, hogy nem tehetnek többet a kötelezőnél, a lehető legjobb sztenderdekhez kell tartanunk magunkat. Én nem erre gondoltam itt, hanem a gold platingre, ami szerintem azt jelenti, hogy olyan extrákat adunk hozzá, amire semmi szükség, és ami csak rossz fényben tünteti fel Európát. Rendben. Evelyn nem szeretne mondani semmit, úgy látom, és más sem jelentkezik tehát köszönöm szépen eh, ezt a vitát. Ez azt jelenti, hogy a nyolcadik napi rendi pont következik, és eh, ez a meghallgatás a néppárti szakértő kinevezéséről van szó az Európai Képzési Alapítványhoz. Eh, nem tudom, hogy a jelöltek megérkeztek-e már, azt hiszem, hogy 10 perccel a napirend előtt járunk. Megvárjuk őket? Megvárjuk, hogy mind a hárman ide érjenek? Bauer Edith már itt van, Alejandro Szerkaszt nem látom. És Jean-François Metzier pedig nem fog jönni. Akkor azt hiszem megkérdezhetjük megkérhetjük Bauer asszonyt, hogy jöjjön fel ide a pulpitusra, de várunk néhány percet, ameddig Szerkasz úr is megérkezik. Hello, Mr. Szerkász, you can come up here. Jó napot, Sarkas! úr, ide is jöhet rögtön. Foglaljon helyet. No problem. No, you come up here. Yeah. Okay, uh, you are very... Rendben, nagyon kevesen maradtak. Ettől könnyebb lesz a dolgunk, illetve Bauer és Szerkasz úrnak lesz könnyebb dolga, de ők is teljesen tisztában vannak arról, hogy mennyire őszinte lesz ez az eszmecsere. Az Európai Parlament független szakértői jelöltjei, ők az Európai Képzési Alapítvány irányító tanácsába. És itt van még egy harmadik jelölt, Jean-François Metzier, ő nem tudott eljönni a mai ülésre. De most megadom a szót a jelölteknek, és utána a képviselők szólhatnak hozzá, azon kevesek, akik még itt vannak. És tisztában vagyunk azzal, hogy a bizottság is jelen van megadnám a szót először önnek, Bauer asszony, és bizonyára tisztában van azzal, hogy sokan követik ezt az ülést úgy, hogy nincsenek itt a számítógépük segítségével. Tehát parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, kedves asszony, kedves kollégám ahogy az ismert, ennek a szakbizottságnak a tagja voltam tíz éven át, tehát nagy öröm számomra, hogy ismét itt lehetek. Miután elhagytam az Európai Parlamentet, önök megválasztottak független szakértőnek az Európai Képzési Alapítványba. Szeretném elmondani, hogy nagyra értékelem ezt a szolgálatot, hogy képviselhetem önöket, és az önök szeme, füle és időnként segítő keze lehetek az Európai Képzési Alapítványban. Amikor utoljára beszéltünk erről az ügynökségről, akkor elmondtam, hogy annak ellenére, hogy az alapítvány ennek a szakbizottságnak a perifériáján helyezkedik el, Azért, mert tevékenységei a nem tag országokra koncentrálódnak. Nos, ennek ellenére én nagyra értékelem a munkájukat, mert nagyon magas színvonalon dolgoznak, nagyon sok érdekes tudás és tapasztalat van a birtokukban. Ez egyrésztről a foglalkoztatási politikát érinti, másrésztről a fejlesztési politikát. Én úgy látom, hogy az Európai Képzési Alapítvány egy nagyon erőteljes fejlesztéspolitikai eszköz, és szerintem ezt sokszor alulbecsüljük. Figyelembe véve a migránsokkal, a migrációs áramlásokkal kapcsolatos jelentős problémákat. A jövőben ezt az eszközt át kéne értékelni, mert ez egy nagyon megfelelő eszköz arra, hogy ezt a kérdést kezeljük vele. Így tudjuk megtalálni és segíteni azokat az országokat, ahonnan a migrációs áramlások elindulnak. Ez az ügynökség nagyon nagy nyomás alatt kénytelen dolgozni. A költségvetését csökkentették, a munkatársak közül többet elbocsátottak ebben a költségvetési időszakban, és ez évente megtörténik. És ehhez képest nagyon jó és érdekes, hasznos, hatékony munkát végeznek olyan országokban fejtik ki a tevékenységüket, amelyekre koncentrálnak. Annak ellenére, hogy nagyon nehéz a feladatuk, évente körülbelül 100 felkérés érkezik a bizottságtól, tehát minden második munkanapon érkezik egy megkeresés. Egyrésztről én ezt úgy látom, hogy ez nagy terhet jelent számukra, de másrésztről büszkék is erre, hogyha mondhatom ezt így. Mert a bizottság nagyon sokszor támaszkodik az ő teljesítményükre, és számít a segítségükre nagyon rugalmas feltételek között az egyes országokban. Tehát, ha holnap bizalmat szavaznak nekem, akkor én abban látom a feladatomat, hogy javítsam a kapcsolatot a mi szakbizottságunk, illetve az Európai Parlament és az Európai Képzési Alapítvány között. Én nagyon jónak tartom ennek az ügynökségnek a munkáját. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót. Szerkesz úrnak parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok mindenkinek. Tisztelt képviselők és tisztelt kísérők. Úgy fogom kezdeni, ahogy Bauer asszony is mondta, visszaidézném, hogy számomra is jól ismert ez a parlament. 15 hosszú évet töltöttem itt, noha nagyon rövidnek érződött ez az idő. És nagyon kellemes volt az itt töltött időm, és nagyon hálás is vagyok ezért amikor a szociális, szocialista frakció, eh, illetve eh, később a koordinátorok is meghívtak arra, hogy eh, legyek jelölt az Európai Képzési Alapítványban, nagyon elégedett voltam. Én nem azért vagyok itt, mert már nyugdíjas vagyok. Én azt gondoltam, hogy már soha nem fogok ide visszatérni, de nagyon örülök annak, hogy visszatérhettem korábbi szenvedélyemhez, és hogy itt még sokan vannak, akikkel elértünk sok mindent közösen. Én nem akartam újra politikai felelősséget vállalni, de a Torinóban székelő alapítvány lehetővé tette, hogy mégis tegyek valamit. És azért fogadtam ezt el, mert az alapítvány két aspektusához is tudok kapcsolódni, az oktatáshoz illetve szakképzéshez, valamint a fejlesztési támogatáshoz, ami számomra már nagyon régóta fontos téma. Először is azért tartom ezt fontosnak, mert tanárcsaládból származom, és közülük többen részt vettek az egész életen át tartó tanulásban és képzésben. És ezt lehet látni egyébként abból a, az önéletrajzból is, amit elküldtem a titkárságnak. Én is én is tanár vagyok, és most pedig, hogy nyugdíjba vonultam, egyetemen tanítok a Jean intézetben odahaza. És mi olyan embereket képzünk, akik már idősebbek, és akik szeretnének valami újba kezdeni. És úgy tűnik, hogy a sors azt akarja, hogy ismét ezen a területen tudjak dolgozni. Az oktatás nagyon fontos az emberek életében és a népek életében is. És tudom, hogy az a társadalmi szerződés, ami nagyjátette Európát, nagyon fontos nagyon nagy mértékben támaszkodik arra, hogy küzdünk a munkanélküliség ellen, de van egy kevésbé ismert aspektusa is, ami az oktatás, ami képesé teszi az embereket arra, hogy ebben a nagyon versengő társadalomban élni tudjanak. És ez lehetővé teszi azt, hogy megvédjük a versenyt és a piacgazdaságot, mert egyébként nagyon igazságtalan lenne, hogy az embereknek nincsenek egyenlő esélyeik. Az oktatás hozzájárult a társadalmi változáshoz is, és az élethosszig tartó tanulás nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a jövő kihívásainak meg tudjunk felelni. A Torinói Alapítvány célja az, hogy a szakképzés, amelyet szintén személyes tapasztalatból ismerek, a legnagyobb reménység arra, hogy a fejlődő országok lemaradását be lehessen ezzel hozni. Európának van egy külső dimenziója, és az oktatás területén is tevékenykedik, és ez egy nagyszerű szervezet, nagyon megköszönném, hogyha holnap megszavaznának engem, és hogy ha részt vehetnék ebben, egyebek közt a szomszédság területén történő munkában. Amikor a szocialista frakció koordinátora voltam, akkor az alapítványt már ismertem, és a külső értékelések szerint nagyon jó eredményeket értek el, úgy gondolom, hogy azok, akik ebben az alapítványban dolgoznak, nagyon jó célokért dolgoznak. Mert innen indul egy olyan valódi ígéret, ami nem csak az elméleten alapul, hanem a gyakorlaton is. Európát jobban meg kellene ismertetni a szomszédságbeli országokban, és az alapítvány nagyon egyértelmű módon támogatja az Európai Unió külügyi dimenzióját. És mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió nem élheti túl azt, ezt az időszakot, hogyha elszigeteli magát. És Torinóban olyan országokkal foglalkoznak, amelyek egy nap majd talán tagok lehetnek az Európai Unióban. Nagyon fontos, hogy ne legyen tudatlanság és nyomor a környező országokban sem, mert ezek az országok reménykednek abban, hogy olyan életük lehet, mint amilyet a tévén látnak. Például a marokkóiakra gondolok, akik csak 6 kilométerre vannak Gibraltártól, és ők a spanyolokat tekintik példának, szeretnének úgy élni, mint mi. És nagyon sok problémánk van nekünk is, de nekik több millió olyan polgáruk van, akiknek semmilyen kilátásuk nincs, és sokan fulladnak a tengerbe, mert megpróbálnak átkelni. És azt gondolom, hogy a Torinoi Alapítvány segít nekük, nekik abban, hogy visszanyerjék a méltóságukat. Az Európai Unió eszméit és nagy stratégiáit meg kell védeni ezekben az országokban. 2015-ben már elkezdtük az ezzel kapcsolatos stratégiánkat megvalósítani, és az Európai Unió külügyi dimenzióját is fel lehet használni arra, hogy megindokolja a, az unió létezését. A külső értékelés akkor készült, amikor én koordinátor voltam. A közpolitikák és irányítási központ készítette el ezt az értékelést, és nem is mondhatott volna kedvezőbb véleményt az alapítványról. Egy nagyon széles körű feladat köre van az alapítványnak, és ahogy Bauer asszony is mondta, nagyon nehéz és nagyon összetett a helyzet, és mindemellett az alapítványnak nagyon korlátozott az erőforrása, mindössze 20 millió euróból gazdálkodnak évente. És ennek ellenére nagyon kiváló eredményeket értek el. Szeretném támogatni azt a munkát, amelyet ők végeztek a lehető legjobb módon, különös tekintettel azokra a kérdésekre, amelyek az értékelésből származnak, és azokkal szeretnék a leginkább foglalkozni, amelyek ezekben a, az ajánlásokban szerepelnek. Például szó volt arról, hogy a kommunikációt, az információáramlást javítani kellene, és az olyan hálózatokat, rendszereket is, amelyekkel rendelkezik az alapítvány. Nem csak Torinóban, hanem itt a parlamentben, illetve más intézményekben is nagyon sokszor befelé tekintünk csak, és nem figyelünk arra, hogy a falainkon, határainkon kívül is lenne feladatunk. És nagyon sokszor egymás között vitatkozunk, és nem gondolunk arra, hogy mi van az intézmények falain kívül és úgy vélem, hogy az az ajánlás, hogy javítani kellene a polgársággal való kommunikációs eszközöket, az nagyon sokat fog segíteni. Egy egyértelmű kérdés az, hogy a válság alatt az összes ügynökség a megszorítástól szenvedett, és a parlamenttel való koordináció mentén szeretnék segíteni abban, hogy az alapítványa céljait el tudja érni és hogyha önök támogatnak engem, akkor azon fogok dolgozni, hogy szerényen ugyan, de mégis egy nagy álom az számomra, hogy hatékonyabb és jobb legyen a működése az alapítványnak, és hogy ne csak a bizottság felé tekintsen, hanem saját hírnevet szerezzen magának az európai civil társadalomban, hogy hivatkozási alap legyen és valóban azzá váljon, és az emberi fejlődésre koncentráljon. És az unión kívül is beszélni kellene erről, ugyanúgy, ahogy mostanáig az, az unión belül tették. Strukturális és politikai szinten működik az alapítvány, és azt gondolom, hogy felhasználnám ezt az alkalmat arra, hogy az önök hangja legyek az igazgató tanácsban, és jó lenne, hogyha megadnák nekem ezt a bizalmat holnap. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen. Thank you. Um, Evelyn Reg- Köszönöm. Evelyn Regner kért szót. Ich werde relativ schnell sein. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy itt vannak és eljöttek. Azt hiszem, nem, el sem tudnánk képzelni hitelesebb személyeket önöknél. Én nagyon örülök Alejandro Várkásztnak, azért, mert azt gondolom, hogy rajta kívül talán nincs is más, aki ennyire szenvedélyes tud lenni, politikailag is nagyon odafigyel, makacs is tud lenni, ha szükséges, úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy eljött, és sok sikert kívánok, de mindenek felett hatangsúlyozom ki, hogy számunkra az Európai Parlamentben az a fontos, hogy kiemeljük, hogy mit kell tenni az ügynökségekben, mert hiába tudjuk, hogy az ügynökségek nagyon sokszor jó munkát végeznek, azért előfordul, hogy gyakorlatilag mivel nincsenek a látóterünkben, meg is feledkezzünk róluk. És állandóan egy kicsit fel kell ébrezgetni mindenkit. Egyébként nagyon örülök. Thank you, Mr. Köszönöm szépen. Kávésan Ambon kollégának adom meg a szót. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. De még egyszer, Cervantes nyelvén fogom folytatni. Y es que si usted... Azt hittem, hogy uh, Szerkesz úrhoz fogok először szólni. Hogyha tudnának valamit Szerkesz úrról, akkor soha nem szavaznának rá, de ő egy jó barátom, ezért én rá fogok szavazni, és az ALDE is megszavazza majd az ő jelölését mert mindannyian emlékszünk a munkájára, amit itt elvégzett, nagyon nagy presztis szerzett, és tudjuk, hogy mire képes a munkájában. Amit mind a két jelöltnek szeretnék mondani, az az, hogy szeretném megköszönni nekik, hogy elfogadták ezt a feladatot. Azt szeretném mondani, figyelembe véve azt, amit előtte az, az első ö, hozzászóló mondott, hogy nagyon sokat kell dolgozni, sok ügynökség van, és ö, van egy bizonyos ö, tudatlanság a parlament ö, részéről az egyes ügynökségekkel kapcsolatban. Én az, az Eurofunddal dolgoztam nagyon sokat, és az a helyzet, hogy nem hallgatunk rájuk eleget, nem foglalkozunk velük eleget nagyon sokszor szívesebben fordulunk egy úgynevezett független intézményhez, mint a saját ügynökségeinkhez. És szükség lenne arra, hogy az ügynökségek is nyissanak felénk, tehát hogy ne csak a parlament keresse meg az ügynökségeket, hanem ők is dolgozzanak azért, hogy a parlament többet foglalkozzon velük, és jobban figyelembe vegye őket. Mert ha ez nem történik meg, akkor nem vethetik ezt fel problémaként. Tehát én tudom, hogy önök ezért fognak dolgozni, és ezért nagyon örülök annak, hogy elfogadták ezt a felelősséget. És ezt meg is fogom szavazni holnap. Thank you. I'll give the floor to... Köszönöm szépen, és most McIntyre asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem igazán terveztem, hogy hozzászólok, de szerettem volna üdvözölni volt kollégáinkat itt a szakbizottságban, és nagyon jó tudni, hogy azért van élet a képviselőség után is. Különösképpen így, hogy még az érdeklődést is ki lehet fejezni bizonyos helyek irány, de hát nagyon üdvözlöm a kollégákat, és ez az első alkalom, hogy egyetértek valamiben szerkeszóra, legalábbis jobban egyetértek vele most, mint a módban, amikor még itt ült a sorainkban. De minden esetre nagyon jó tudni, hogy két ilyen kiváló jelöltünk van, akik jelentkeztek, és én mind a kettőjüknek nagyon sok sikert kívánok. Köszönöm szépen mindezt, és holnap szavazzunk 9 15-kor, ha jól tudom. Reméljük. Látjuk majd önöket. Mindenféle tisztekben a következő években. És remélem, hogy kielvezik ezt a nagyszerű hangodat, hogy még itt vannak. Nos, akkor ezzel a ülés végére érkeztünk. Köszönöm mindenkinek, aki maradt mostanáig. Holnap reggel a szabadáson találkozunk. Ugye az ötödik triológus lesz. Van még néhány óra munkánk ebből a is ma. Köszönöm szépen, hogy eljöttek.